Köszönöm. Szerdán kerül sor a szavazásra erről a jelentésről. A mai ülésnek vége van. Holnap, január 13-án 9 órakor kezdődik az ülés 13 óráig, majd 15-től 19 óráig és 21 órától 24 óráig folytatjuk a munkát. Inter intraneten, a belső hálózaton természetesen az anyagok hozzáférhetők mindenkinek. Jó